del Kedves kollégák, napirendünk szerint most Andrea Kiene asszony jelentése következik az emberi jogok helyzete világban 2009-ben, valamint az EU emberi jogi politikája. Elsőként a jelentéstevő asszonynak fogjuk megadni a szót, négy percben Andri Kiene asszony parancsoljon. Aš kalbėsiu lietuviškai. Nagyon szépen köszönöm, litvánul fogok ma beszélni. Nagyon örülök annak, hogy így láthatom önöket ebben a plenáris ülésteremben, mert a vita nagyon fontos. Ez az első politikai vita, méghozzá azóta, hogy bevezettük az új szerződést a mai vita és az állásfoglalás indítvány, amelyről holnap szavazunk, a tanács emberi jogi jelentésén alapul, és az Európai Unió ezzel összefüggő tevékenységében. Ashton asszonyt nem vonhatjuk mindenét felelősségre. 2008-2009-es időszakról van szó, amikor még nem volt illetékes az Európai Külügyi Szolgálatért. Mi tudjuk, hogy milyen felelősséggel eh, bír ön. Garantálhatom önnek, hogy mindent megteszünk az Európai Parlamentben annak érdekében, hogy minden ambíciót, minden célkétűzést megvalósítsunk. Ashton asszony, egy éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés. Azonáltal irányított szolgálat két hete kezdte meg munkáját. Ma az Európai Parlament minden európai intézményhez szól. Az Európai Parlament azt mondta, hogy az új külügyi szolgálat külön figyelmet kell szenteljen a demokrácia védelmére, az emberi jogok védelmére mindenütt a világon. Ezt tükrözni kell a szolgálat struktúráiban is. Például egy új emberi jogi főgazgatóságot kellene létrehozni, vagy egy másikat, amelynek ugyanaz lenne a tartalma. El kell kerülni azt, hogy az emberi jogi kérdések mm, az EU prioritásainak listáról lekerüljenek. Megfelelő európai külügyi szolgálati struktúrákat kell létrehozni. Az LKS e keretében külön megbízottakat, emberi jogi főképviselőket neveznének ki, és ott dolgoznának ezek a személyek, ahol az EU-nak nincsenek külképviseleti irodái. Ezeknek az embereknek nagyon fontos mandátumot kell meghatározni azokon az országokon, ahol dolgoznak. Ki kell emelnem, hogy nagyon fontos, hogy a legtöbb tagállam támogatja ezt az elképzelést a jelentésben, amelyről holnap szavazunk itt az Európai Parlamentben beszélünk az Európai Unió szerepéről, azokról a tevékenységekről, az európai intézmények tevékenységéről, amelyek számos kérdést érintenek. Például a halálbüntetés eltörlése, a terrorizmus elleni küzdelem, a nők elleni erőszak elleni küzdelem, az emberi jogok helyzete a világ különböző országaiban, a vallásszabadság, Beszélünk ebben a jelentésben az Európai Unió tevékenységéről a nemzetközi esetekben, az ENSZ-ben, az Emberi Jogi Tanácsban. E, beszélünk majd az együttműködésről, a Nemzetközi Büntető Bírósággal együttműködésről. Ezt az elképzelést nagyon sok képviselő támogatta, sok kolléga, a külügyi bizottság tagja is támogatták, megszavazták, nem volt egyetlen ellenzés, ketten tartózkodtak. Azt szeretném elmondani, hogy van egy olyan rész, ahol konkrét esetekről beszélünk. Két konkrét esetről szólnék. Ma, tudják, az Európai Parlamentnek át kellett volna adni a Szaharov díjat Guillermo Farrinyász úrnak. Sajnos ez lehetetlen, mert a kubai hatóságok nem engedték ide utazni Farinyász urat. Reméljük, hogy ezt Ástan asszony figyelembe véve megpróbálja álláspontunkat közvetíteni, sajnálatunkat közvetíteni a kubai hatóságok felé ebben a kérdésben. Szeretném felhívni a figyelmét egy másik esetre, amiről szólunk jelentésünkben. A ma az orosz bíróságnak eh, ítéletet kell hoznia, ismeretlen okokból kifolyólag elnapolták ezt a döntést. Miten Mihály Hodorkovszki büntető eh, eljárásról van szó. Ha úgy tetszik, a jog felsőbbrendűségének hiányáról van szó. Esten az, hogy ne feledkezzen el erről az esetről, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az igazság Oroszországban ne kivétel, hanem az általános szabály legyen. Oroszországban Medvegyev elnök úr modernizálni kívánja az országot. Azt hiszem, ragadjuk meg ezt a modernizációs törekvést, tisztelt Eston asszony. Köszönöm szépen, most pedig Eston alelnök asszony kapja meg a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Pénteken a nemzetközi jogokat ünnepeltük. Mind tagok, mind emberek, mind pedig szervezetek ünnepeltek, különös tekintettel a diszkrimináció elleni cselekvéseinket emeltenénk ki. Afganisztánból és Iránból is ünnepelteket tudtunk magunk között, akik az emberi jogokért szállnak sikra egész, az egész világon, és továbbra is így fognak tenni. Ahogyan korábban is elmondtam már, a brüsszeli kollégáimat természetesen elismerem, és a delegációm, delegációk vezetőitől is ezt várjuk. Hat hónappal ezelőtt álltam itt önök előtt először, és akkor elmondtam azt, hogy az Európai Uniónak hogyan kellene lépnie fellépnie az emberi jogok terén. Most el fogom mondani majd, hogy eddig hol tartunk, és az Európai Külügyi Szolgálat hogyan teljesíti majd a feladatát, és eddig hogy jeleskedett. Andrik, Andrik ilyen asszonynak szeretném először is megköszönni a, az éves jelentést az emberi jogokról, ebben a jelentésben a parlament munkáját fekteti le, illetve az, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak a munkánk során. Nagyon ambiciózusok vagyunk természetesen, hiszen a feladataink és a kihívások nagyok, ezek jól lecsapodnak ebben a jelentésben, nagyon különböző területeken sorolhatnám őket, kiemelem többek között a, az új technológiai infrastruktúrát. 400 módosítót integrált ebbe a nagyon-nagyon nehéz és átfogó jelentésbe. Számos területre kitér ez a jelentés, és három tendenciát szeretnék kiemelni. Először is az Európai Unió az emberi jogok területén nemzetközi multilaterális szinten lép fel. Közös álláspontot folyta, fogalmazott meg előző ENSZ jelentések kapcsán, és természetesen a Burmára a kongói demokratikus köztársaságra, a koreai demokratikus köztársaságra vonatkozóan is állásfoglalást, a kanadai állásfoglalást Iránra vonatkozóan, és a vallási intolerancia vonatkozásában is született egy ilyen. Júniusban bejelentettem, hogy egy áttekintés is elindult, elindult az Európai Unió emberi jogi munkájával kapcsolatban. Nagyon fontos ez a tagállamok és a képviselők a Hatala asszony és az Emberi Jogi Bizottság szempontjából is ennek a munkának az áttekintéssel legyen szó bárkiről is, aki érintett volt. A legfontosabb témák elhangzottak, és azt is megvizsgáltuk, hogy hogy tudjuk a gyakorlatban a legjobban keresztül vinni a célkitűzéseinket, és a parlament munkáját értékeljük. Nagyon kül, különböző politikákat fűztünk össze az elmúlt tíz évben, és az iránymutatások mentén dolgoztunk. Ezek az iránymutatások egyrészt ugye az emberi jogok védelmét szolgálják, és előmozdításukat, és organikus módon nőtték ki magukat ezek a feladatok, de nem szabad megállnunk, hanem tovább kell lépnünk. Az áttekintésnél három feladatunk van. Egyrészt ki kell állnunk globális szintéren és az emberi jogok területén, az ENSZ-ben meg kell erősíteni a jelenlétünket, és az univerzális standardeket is erősítenünk kell. Innovatív módon kell megpróbálnunk harmadik országokbeli partnerekkel dolgoznunk, egyenlő értékeket kell megteremtenünk. Egy jó út szerintem, hogy a halálbüntetés eltörlése területén sikereket könyvelhetünk el. Ugyanakkor a megközelítésünket mindig személyre kell, egyes helyzetekre kell szabni, minden egyes érintett ország vonatkozásában. A prioritásunkat szem előtt tartva nagyon hatékonyan kell fellépnünk. Tapasztalatcserével például nagyon jó úton járnánk, például a, a gyermekmunka visszaszorítására és a gyermekek védelme érdekében a külső fellépéseink során is ezeket az emberi jogokat tartjuk természetesen szem előtt, és a külügyi szolgálat tevékenységek is ezek köré koncentrálódik, legyen szó a védelmi és külpolitikánkról minden egyes szinten. Minden egyes szinten bele kell építeni a munkába ezt a megközelítést, hogy monitorozni tudjuk ezt a fajta munkát, és a célkitűzéseinket el tudjuk érni az emberi jogok területén. Az Európai Unió azonosságát jelentik tulajdonképpen az, az emberi jogok, megfelelő mechanizmusok birtokában az értékeket lehet terjeszteni a világon. Különböző emberi jogi projekteket finanszírozunk több száz országban. Tíz éve került asztalra az első beszámoló az emberi jogok terén tett munkánkról, és most elmondhatom azt, hogy innovatív célhoz kötött és, és hatékony a munkánk. Minden egyes külső fellépésünknél szem előtt tartjuk ezeket a kritériumokat. Ezért örülök ennek a jelentésnek, és gratulálok Farinyász úrnak a Szaharov Köszönöm. Grazie. Um, or... Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében kapnak szót a képviselők. A néppárt nevében Vajdele kolléga másé percre. Cienījumā Eštons kundze. Vispirms vēlos sveikt Andrikienas kundzi ar... Ashton asszony, először gratulálni szeretnék Andrikéni asszonyhoz ehhez a kiváló jelentéshez, amelyet szinte egyhangulag fogadtunk el a szabizottságban. Köszönöm Eston Alszonnak a nagyon is kimerítő választ. A jelentés az emberi jogi helyzetről a világban arra mutat rá, hogy nagyon kritikus a helyzet abban az országban is, amely az ország nagyon fontos emberi jogi párbeszédet folytat évek óta. Például ebben a jelentésben az szerepel, hogy Oroszországnak mm, a, záradék, a hat záradék közül egyet, amelyet Grúziával aláírtunk is, be kell tartania. Abháziába és Dél-Oszéciába, ha elmennek. Nos, hát eh, ezt a konfliktust meg kell oldani ebben a két régióban. Éppen ezért szeretem az önök figyelmét felhívni egy nagyon fontos kérdésre. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió erővezetéseket tegyen és pénzforrásokat használjon fel eredmény nélkül. Éppen ezért világos, hogy az emberjogi politikában szükség van azért a javításra. Először is be kell vezetni egy világos emberjogi stratégiát, amely nem csak a feladatokat határozza meg, hanem a struktúrákat, amelyek garantálják az eredmények értékelését és azon eredmények kiigazítását, erre szükség van. Ami az emberi jogi helyzet értékelését illeti, tapasztalatunkon kell alapuljon, és néhány kritériumot meg kell határozni nem változtathatjuk meg egy harmadik országból eredő nyomás miatt, vagy gazdasági okok miatt a stratégiánkat. Nagyon fontos a konzultációk bevezetése nemzetközi szervezetekkel, annak érdekében, hogy garantáljuk az emberi jogokat. Ez egy kiemelt prioritás kell legyen az Európai Külügyi Szolgálatban és a harmadik országokkal való kapcsolatainkban. Köszönöm szépen! Az SD frakció nevében kettő perc az, de Kejzer asszony kapja meg az út. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy tégla, ez egy csúcs, ez a jelentés. Szinte kimerítő az emberi jogi kérdésekben. Ugyanakkor sajnos saját kiválósága a csapdájába esik. Nyilvánvalóan nem a jelentéstevő asszony hibája, hanem több mint 400 módosít, amit fel kell dolgoznia. Gratulálni kell Andrikéne asszonynak, ez hihetetlen teljesítmény volt. Nagyon érdekesen mutatja be a dokumentum, hogy az emberi jogok nagyon összetett kérdéskört képviselnek. És ennek következtében, amikor az Európai Parlament azt kéri öntől, Ashton asszony, hogy legyen külön emberi jogi jelentéstevő, legyen főigazgatóság, legyen külön képzés a külföldi képviseleteken dolgozóknak, és hogy legyen egy konkrétan emberi jogokat ellenőrző személy. Ha az ember ilyen struktúrákat kér öntől, nem azért, hogy bürokratizálja a területet, hanem valóban van mit tenni. Itt a súlyos erőszakos cselekmények felett nem húgyunk szemet. A horror litániáját sorolhatnánk fel. Ki kell emelni az elét eredményeket, nagyon fontos, hogy a párbeszédre vonatkozó témákat javasoljunk. Ez a jelentés nagyon jól tükrözi, hogy mennyire fontos az Európai Unió által elvégzett munka. Nagyon sok eszközünk van, amelyekkel valóban hozzá lehet járulni a világon a demokráciához. Meg kell győzni a kollégákat arról, hogy az emberi jogok nem akadályai a növekedésnek. Ez nem egy olyan teher, ami gátolja a tárgyalásokat, hanem elősegíti a stabilitást és a jólétet, a gazdagságot. Tisztelt főképviselőasszony, ön, ha úgy tetszik, nagyon is jól átvette a stafétabotot az emberi jogi kérdésekben. Egy évvel azután hozta létre a szolgálatát, hogy hatába lépett a Lisszaboni szerződés. Köszönöm. Per il gruppo ALDE, l'onorevole Donskis per due... Donskis az ALDE nevében, kettő percre. Gyakorló. Gerbimoji pirmininke, gerbimieji kollégok. Elnök úr, tisztelt kollégák! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevő önök és mindenkinek, aki bemutatott módosítót, és akik részt vettek a tárgyalásokban. Köszönöm szépen érdeklődésüket, állandó érdeklődésüket és aktív részvételüket ebben a munkában. Azt gondolom, hogy a kihívás nagyon jelentős volt, és nagyon sok segítséget kaptunk a civil szervezetektől is, és neki köszönhetően javíthattunk a jelentés minőségén. Én azt szeretném kérni, hogy fogadjuk el ezt a jelentést, amely nagyon jól tükrözi a parlament álláspontját. A kollégákat arra kérem, hogy a már megvitatott kérdésekre ne térjenek vissza, de nagyon sok országnak vannak persze problémái ezen a területen, de ha állandóan kibővítjük a jelentést, hát minél monumentálisabb a jelentés, annak kevésbé lesz hatékony. Én szeretném, ha néhány kolléga visszavonná módosítóit, amelyek nem szerepeltek az előző változatban. Tudniuk kell azt is, hogy Ami a halálbüntetésnek a szadista módszeret illeti, hát nem gondolom, hogy ezt itt említeni kellene. Én azt kérem, hogy a kollégák másik módosítót fogadjanak el, méghozzá a jelentésben szereplő 2007-es jelentés vonatkozó kötelezettségvállásokra van szó. Ez a dokum, dokumentum nem csupán egy útmutatás, hanem eh, nem csak útmutatás az Európai Unió számára, hanem ez egy útmutatás azon országok számára, akik, eh, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogot. Remélem, hogy el fogja fogadni. Köszönöm. Grazie per il gruppo Verde l'onorevole Autala per due minuti. Thank you very much, eh, Chairman. And... Köszönöm szépen, mondja Hautala asszony, üdvözlöm az Európai Parlamentben a főképviselő asszonyt, és Gratulálok szívből Andrikéne asszonynak munkájához, kiváló csapatmunkáról van szó, éppen ezért tudtuk szinte hangulak elfogadni az a bizottságban ezt a jelentést. Nagyon is szerencsés voltam, hiszen meghívtak ősszel, hogy vegyek részt a tagállamok közötti vitában arról, hogy az emberi jogi politikát hogy lehetne hatékonyabbá tenni és koherensebbé az EU-ban. És azt gondolom, hogy itt van a történelmi pillanat arra, hogy felülvizsgáljuk emberi jogi politikáinkat, mint ön is jelezte, Ashton asszony. És én azt javasolnám, hogy ezt a folyamatot tegyük nyitottá, amennyire csak lehet, és azt ajánlanám, hogy nyilatkozatot tegyen majd közzé, nem nagyon későn, a parlamenthez és a tanácshoz, hogy valóban magasrangú vitát folytathasson, magasrangú kötelezettségvállalással. Ma nagyon fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy a Lisszaboni szerződés az Európai Unió külpolitikájának középpontjába állítja az emberi jogok tiszteletben tartását. Éppen ezért megfelelő struktúrákra van szükségünk. Tudjuk, hogy ön, a főképviselőasszony eh, elkötelezett az emberi jogok és demokrácia mellett a központban kérjük szépen, mondja hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ön a székhelyén ezt mondja, de mit jelent ez? Nem tudom, hogy tudna-e garanciát adni nekünk arra, hogy ez így is lesz, hogy önáron már volt erről szó. Szeretném önt arra ösztönözni, hogy hozzon létre egy kohomot, ugye ez a tanács emberi jogi munkacsoportja, hozzák létre ezt a brüsszeli székhelyű bizottságot, több koherenciára van szükség, és szerintem kell egy állandó struktúra is. Aztán nagyon köszönöm az erőfeszítéseit, hiszen a tagállamokat összehozta múlt pénteken Oszlóban a Nobel, Nobel békedi átadáson. Én úgy gondolom, az ön erőfeszítése nélkül ez nem következett volna be, és szerintem ez nagyon jó alapja emberi jogi tevékenységünknek. Tehát így az Európai Uniónak valóban világosabb és hatékonyabb hangja hallatható, hallatszik majd a világban. Köszönöm. Grazie per il gruppo dei conservatori e riformisti. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok és reformisták nevében Simánszki úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért az előadónak. Azt gondolom, hogy ez a jelentés már nagyon jó eredmény önmagában is. Egy dolgot azonban kihangsúlyoznék, a leginkább üldözött vallási csoport, az a keresztény vallási csoport, megtámadják őket, gyilkosság áldozataivá válnak az egész világon, és a világ nem hallatja a szavát. Az Európai Unió is rendkívül keveset tesz e tekintetben. Nagyon köszönöm ezért, Eston asszony, hogy sok tekintetben reagált ezekre a problémákra, és ezt a kérdést többször is szóvá tette. Algéria, Egyiptom meg kell, hogy értse, hogy nem folytathatunk politikai párbeszédet velük, hogyha ott nem tartják tiszteletben a keresztényeket és a jogaikat. Az irakiaknak is tudniuk kell, hogy nem fogunk munkát végezni az ő érdekükben, nem lesz szabad kereskedelmi övezet, hogyha ebben az országban a vallási szabadságot nem tartják tiszteletben. Sok jó fejlemény is van az elmúlt években, azonban nem szabad, hogy lankadjon a figyelmünk, hogyha ugyanis nem figyeljük oda, akkor mások fognak a helyünkre lépni. Ezen a héten itt az Európai Parlamentben látogatást tettek Moszulból, Bagdadból, érsekek megosztották velünk tapasztalataikat, szolidaritást kell mutatnunk velük, és biztonsági garanciákat kell nyújtanunk számukra a jövőre nézve. Gyakorlatilag egy információgyűjtő helynek kell lennünk számukra, hogyha nem tudjuk megvédeni ugyanis a barátainkat, akkor nem vagyunk elég hitelesek. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Verse asszony kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Mm, különleges az ülésünk az emberi jogok kapcsán. Ma reggel elfogadtuk a Gál jelentést, és elfogadtunk egy jelentést az emberkereskedemről, egy másikat pedig az európai védelmi rendelkezésről, másikat pedig az áldozatvédelemről. Az Európai Parlament viszont elutasított egy javaslatot, ami a külföldekre vonatkozóan túlságosan diszkriminatív volt, ami a szarvodíjat illeti, erről már szóltam. Ez a jelentés ugyanazt a látomást követi, a kétsebességes megközelítés az emberi kapcsán. Több kolléga támogatja ezt az álláspontot, ezt sajnálom. Két dolog. Nagyon fontosnak tartom a vallásszabadságot. Mindenki szabadon hisz vagy nem hisz. Nagyon sok nem hívő és üldözésnek van kitéve a világon. A jelentéstevő elutasította ezeket az ezirányú módosítókat, ami a, szabad, a gondolkodás szabadságát, a vallás és a, a hit szabadságát illeti. Miért van 15 bekezdés a vallás szabadságról? Miért csak hat a szólásszabadságról? Mi van a szakszervezetekkel? Mi ez a kettős mérce? Miért Irak Irán, Oroszország, Fehér Oroszország, Kuba természetesen. Ezek alig említjük, hogy Afrikában mi helyzet. Csak ezt az említett országokat említettük. Ami az emberi jogi aktivitásokat illeti, borzasztó körülmények között élnek Líbiában, Tunéziában, a különböző tábornokok által uralta területeken. Remélem, hogy ez a vita hozzájárul ahhoz, hogy előrelépjünk, Szerintem az álláspontjainkat ki kell egyenlíteni, megfelelően kell igazítani a diskuzust, így tudjuk valóban az emberi jogokat megvédeni. Sokat tennivalónk, Esten asszony, hallottam azt, amit mondott. Grazie per il gruppo Europa. Köszönöm szépen. Most uh, Provera Fiorello következik az EFD. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a jelentéstevőnek szeretnék először is köszönetet mondani, hogy az én módosítományt is felvette a vallás szabadságra vonatkozóan, és integrálta ezeket a jelentésbe. Nagyon sok tragikus eseményt látunk, hallunk azokkal kapcsolatban, akik nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat, sokszor ők aztán áldozatul es, esnek a hitüknek. Általában a keresztényekről van szó, nem keresztény többségű országokban. Úgy tűnik, hogy ez a terület egyébként az egyik legérzékenyebb, legkényésebb szabadságjuk, amelyekről már igazából nem is kellene vitáznunk. Egy korábbi javaslatomat szeretném megerősíteni, még szerint azt, mégpedig azt, hogy egy speciális parlamenti éves jelentést tegyünk közzé a vallásszabadság globális helyzetéről. Ebből akkor láthatnánk a megfelelő adatokat, hogy a politikai lépéseket megtervezhessük és megfelelően foganatosíthatjuk. Köszönöm, mondja az elnök. Az el nem kötelezettek nevében Szinkler asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szovjet gyerekek úgy tanulják még mindig, hogy Stálin volt, aki elindította a motort, és hát tudjuk nagyon jól, hogy az emberi jogok területén elég sok minden a potonivaló, de a kérdés az, hogy mi történik. A burmai hunta is egy olyan megítélés alá esik, hogy most már szinte elnézzük a, a cselekedeteit, közelítést látunk. 1999-ben Verhofstadt alatt aki most ugye itt képviselő, a romákkal kapcsolatos problémákat hallottuk, ismerjük. Tudjuk, hogy Brüsszelben a múlt héten az Amnesty International megfogalmazott olyan aggodalmakat, hogy nem érvényesülnek megfelelően a, az emberi jogok. És ez szakbizottságon belül a belga elnökséget egyfajta árnyék elnökségnek neveztem, Úgyhogy azt szeretném most Eston asszonytól kérni, hogy a következő ülésen legyen ott személyesen is január 10-én, és az emberi jogi hálózat kiteljesedését tartsa szem előtt, és mondja el pontosan, hogy ő mit ért az alatt, hogy fellépünk az emberi jogok mellett, illetve ezekért. Köszönöm szépen! Most pedig a frakciók nevében Kacsmerek úrra kezdjük. Parancsolja másfél percben. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Andrikéna asszonynak szeretnék először is köszönetet mondani ezért a jelentésről, a 2009-es emberi jogok helyzetéről. Sajnos még mindig nagyon sok a jogsértés dacára sok-sok erőfeszítésünknek. Ebben a jelentésben különböző intézményeket hívunk fel arra, hogy konkrét lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy az emberi jogokat jobban meg tudjuk védeni. Úgy gondolom, hogy sokkal többször kellene ellenőriznünk azt, hogy ezek az intézmények valóban megteszik azt, amire a parlament őket megkéri. Amennyiben ugyanis nem így járunk el, akkor egy év múlva szinte ugyanezt a jelentést fogalmazhatjuk meg. Túl keveset teszünk még mindig, sokkal hatékonyabban kell cselekednünk, és a végrehajtó intézményeket is rá kell bírni arra, hogy a javaslatainkat foganatosítsák. Azt szeretném, hogyha az Európai Külügyi Szolgálat az emberi jogokért síkra szállhatna, akár egy külön grémiummal. A közös kül- és biztonságpolitika pedig itt az Európai Unión belül azt tűzte ki célul, hogy az emberi jogokat előmozdítja. Hogyha most a céljainkat valóban meg tudnánk valósítani, akkor úgy gondolom, hogy a világon sokkal jobb lenne a helyzet. Köszönöm. per un minuto e trenta. Köszönöm szépen, Bernhard Zemke, másfél percben a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon boldog vagyok, hogy szót kapok ebben a vitában. Ma azt elemezzük, hogy mi áll abban a jelentésben, ami két részből áll. Az első rész megpróbálja analizálni, hogy hogyan védték az emberi jogokat 2009-ben az egész világban, illetőleg mi az európai politika ezen a területen. Meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy az előző évben előrelépés történt az emberi jogok védelme területén. Sajnálattal nem állapíthatjuk meg, hogy előrelépés történt, sőt, egész biztonsággal nem beszélhetünk semmiféle előrelépésről a 2009-es évben. Gondoljunk akár a halálbüntetés eltörlésére, számtalan államban folytatott kínzásokra, a nőket érintő erőszakra, vagy akár a kényszer munkára, ami gyermekeket sújt az egész világon gyermekek millióit. Aztán a második terület az Európai Unió politikája és céljai. Nyilván a célok azok vitathatatlanok. A legnagyobb aggodalmunk az, hogy az Európai Unió jó lenne, hogyha hatékonyabban és hangosabban állnak ki az emberi jogokért. Egyetértek minden ezt a területet érintő javaslattal, de ha mindaz igaz lenne, ami a javaslatainkban áll, akkor gyakorlatilag már teljesülnek az emberi jogok. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Görenc úré a szó. Köszönöm szépen. Kiváló referencia dokumentum a jelentés azok számára, akik az emberi jogokkal foglalkoznak. Jó lenne a világ többi részén lévő partnereinkre is megismertetni a jelentést. Vannak melyek olyan országok, akik középkori állapotok között lelegyzenek emberi jogok szempontjából. Jó lenne arrogánsabb álláspontot képviselni az Európai Unió részéről. Ami az államhatóságokat illeti, vannak olyanok, amelyek továbbra is lábbal tiporják az emberi jogokat. Jó lenne, hogyha ezek az államok mm, minden Strasbourg emberi jogi bíróság ítéletet végrehajtatnának. Nagyon fontos lenne ünnepélyesen, ha úgy tetszik, nyilvánosságra hozni azt, hogy az általunk hozott szervezeteknek a döntését elfogadjuk. Köszönöm szépen, most pedig Lakbiller asszony kapja meg a szót másfél percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Eston asszony, asszony, az Európai Uniónak az, Európa, az emberi jogok védelmére számtalan eszköze van, és ezt be kell vetni az egész világon. A multilaterális grémiumok, amelyek az emberi jogok védelmét követelik, eh, intenzívebb munkát kell, hogy folytassanak az Európai Külügyi Szolgálattal használunk el azt a lehetőséget, hogy fontolóra vegyük, hogy az Európai Unió emberi jogi politikája azt a hatást mutatja, amit mutatnia kell. Remélem, hogy ez így lesz, és örülök annak, hogy a fennálló emberi jogi politikát ön Eston asszony fel fogja vizsgáltatni. Remélem, hogy a külügyi szolgálatban megfelelő struktúrák jönnek létre az emberi jogok védelme, védelme érdekében fönnáll annak a veszélye, hogy kevés forrás lesz eh, erre a célra, kevesebb, mint eddig, és nem lesznek látható, hallható, hatékony emberi jogi eh, politikák itt Európában. Az emberi jogi részleg, amelyet létre kellene hozni, nem fog sikert elérni, hogyha nem lesz olyan ember, nem lesz olyan struktúra a legmagasabb szinten, amely az emberi jogi politikát eh, képviseli. Az emberi jogoknak a képviselete így tehát hiányt fog szenvedni, tehát szubstanciális szakértői csapatra van szükségünk, ami a legmagasabb szinten képviseltetve van, és mindenkinek komolyan kell venni a feladatát, csak így lesz lehetséges minden politikai területen egy mainstreaming, teljesen érthetetlen lenne, és nem lenne professzionális, egy visszalépés lenne, hogyha csak a mainstreaminggel foglalkoznánk. Azok az emberek, akik a legalapvetőbb jogaik megsértésében szenvednek, azt várják, hogy egy másik, hatékonyabb emberi jogi politika érkezzen az Európai Unióból, és nem ennek a témának a puszta kezelését. Elnök, köszönöm szépen. Tanok úr, szó. Elnök asszony, én jelentéstevőnek kiegyenlített megközelítéséhez gratulálok ebben a jelentésben. Az ECR frakció elkötelezett az alapvető emberi jogok megvédése mellett, de az emberi jogokat a reálpolitikával is összembe kell hozni. Az Európai Unió stratégiai partnerséget alakít ki Kínával, ez a kormány aztán az alapszabadságokat figyelmen kívül hagyja. Az EU-nak morális kötelessége, humanitárius segélyt nyújtani a fejlődő országok számára azokat is, ahol borzasztó dolgok történnek Pakisztánban a nők és vallási kisebbségek intézményesített diszkrimináció áldozatai. De örülök, hogy ez a jelentés kiemeli azokat az országokat, amelyek nagy aggodalommal töltöttek el engem karrierem idején. Vietnám, Kuba, Venezuela, Irán, Zimbabwe és Észak-Korea. Ami a büntetlenséget illeti Oroszországban az emberi jogokat lábaltipokkal szemben, ez is nagyon fontos. A jelentés központi témája a demokrácia, emberi jogok, a gazdasági szabadság összefüggnek. Azonban vannak két teljem azzal kapcsolatban, amikor a nemzetközi jogra hivatkozik az Európai Parlament bizonyos gyakorlatok alapján, hát a jogalap az nem világos. Például holnap egy maláziai büntetési formát azt mondják arról, hogy ez nemzetközi jog ellen való. Hát ez jogilag megkérdőlezendő. Azt hiszem, hogy a tényekhez kell ragaszkodni, hogy hitelesek maradhasson. Köszönöm szépen. Gra- Köszönöm szépen, most pedig Belder kolléga másfél percre. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az alapjogokért síkra szállunk, és ez csak akkor lesz sikeres, hogyha személyesen is részt vállalunk ebben, úgyhogy nagyon is üdvözlöm az Andrikéne jelentést, amely erre hívja fel a figyelmet, és erre ösztönöz. A vallásszabadság egy alapjog, ez számomra nagyon-nagyon fontos, de nagyon sok a jogsértés ebben a tekintetben. A bizottság és a Eston asszony ösztönzői, hogy mindenki a diplomáciai szolgálatban szálljon sikra ezekért a jogokért, különösen közel áll a szívemhez. Pekingben egy nagyon ismert emberi jogi aktivista jelenleg házi őrizetben van, és a biztonsági szolgálat tulajdonképpen azt is megakadályoz, hogy kapcsolatot teremtsen a külvilággal. Azia Bibi egy pakisztáni keresztényt említenék még, aki Isten káromlás miatt halára ítéltetett. San francisco egy személyes beszélgetés keretében a pakisztáni külügyminiszter nem akart a, elállni ettől a döntéstől, hiába is követeljük azt, hogy Azia Bibit bocsássák szabadon. Youssef al-Naikai, szudáni emberi jogi af- afganisztáni aktivistát is elítélték. Őt is szeretnénk, hogy a Kievet kiengednék a börtönből. Nem lehet egyszerűen állandó megfigyelés és háziőrizetben tartani ezeket az embereket. Mindenkit kérek, hogy lépjünk, hiszen konkrét cselekvések vannak. Melcer óra következő. Ha Kína bolykottálja, és arra hív fel, hogy bolykottáljuk a béke Nobel-díj átvételét, és aztán Afganisztán is ebbe a ezen az úton halad tovább, akkor ez nagyon jól mutatja számomra azt, hogy az iszlám kormányok milyen nehezen birkóznak meg az emberi jogi követelményekkel. A közel-keleten a keresztényekkel szembeni intoleranciáról hallunk, de hát sajnos Európában is egyre több az ilyen jellegű probléma. Muszlim közösségekből, ahol a nők elleni erőszak, az tulajdonképpen kikényszerített házasságokat ismerjük, nevén kell nevezni ezeket a problémákat. El kell utasítanunk a kulturális relativizmust, amely alapján ugye a különböző kultúrákat, tradíciókat megtűrjük, illetve hát tiszteletben tartjuk, de az, az egyenlőség alapelveit igenis tiszteletben kell tartani, erre kell korlátozódnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukán képviselőt nem látom itt a teremben. Úgyhogy Pródi képviselő kap szót másfél percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, az Andrikiene jelentés összességében egy kiváló dokumentum. A szocialisták is dolgoztak ezen, és nagyon fontos pontok kerültek bele a jelentésbe. Az emberi jogok tulajdonképpen az Európai Unió egyik alapkövét jelentik ebben a felépítményben, és nem mondhatunk le erről a tényről. Sőt, minden egyes nap újra és újra a parlamentnek sikra kell szállnia ezek mellett. Az emberi jogok betartása nagyon fontos, társadalmaink persze változnak, és ez itt egy új vízióra van szükségünk, amely túlmutat mindazon, ami eddig volt érvényes. Elengedhetetlen, az, hogy az emberi jogok az alapvető jogok alatt a természetes erőforrásokhoz való szabad hozzáférés is biztosítsuk. A klímaváltozás következtében a következőben nagyon sok menekültre számíthatunk, akik az érintett régiókból elvándorolnak, és ezeket a migrációs áramlatokat figyelembe kell venni, hogy felkészülten fogadhassuk őket, és ezeknek az embereknek a méltóságát megőrizhessük. A jelenleg hatályos törvények még nem ismerik a klímaváltozási menekült terminust. Ne felejtsük el, hogy sztyeppésednek a területek, ez is egy nagyon fontos aspektus, amely majd elindítja azt az áramlást ezeket a gondolatokat is belefolyattam a jelentésbe, hogy komoly vitát folytassunk ezen. Sáke asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony és főképviselőasszony. Nagyon fontos napot ünneplünk a Szaharov díj átadásával, de még nagyon sokat tennivalónk. Ha megengedik, néhány feladatot kiemelnék. Nagyon pontot kiemelnék ebből az átfogó jelentésből. <clears throat> Nagyon fontos az igazságosság a büntetlenség szemben, vagy az Nemzetközi Büntetőbíróságon keresztül, vagy máshol. Az elkövetőket kell bíróság eljártani, ez sokáig fog tartani. Akik úgy gondolják, hogy figyelmen kívül maradnak, vagy elfogadják, szemet hunynak felettük a kormányok, mert mint az emberi jogok lábaltiprását nem veszik figyelembe, Nos hát mi az orosz tisztviselőkkel szemben szankciókat kérünk, akik, eh, de az iráni hatóságokban is, eh, az iráni hatóságokkal szemben is fel kell lépni, akik eh, elidegeníthetetlen és egyetemes emberi jogokat használ, vagy azokkal éltek, azokkal szemben súlyos bűncselekményeket követtek el. Fandálen kolléga, másfél percre. Elnök úr, Elnök asszony, az elmúlt évtizedben megtapasztalhattuk, hogy néhány régióban a világban javult az emberi jogi helyzet Kelet-Európában, Latin-Amerikában, egy általános demokratizálódás kapcsán. Sajnálatos módon azonban olyan országokban, ahol az iszlám az uralkodó vallás, nincsenek eredmények. Egyiptom, Irán, Irák, pa- Pakisztán, Szomália, Ezekben az országokban a keresztények és más a valláshoz tartozó kisebbségek súlyos nehézségekkel küzdenek. Vannak szélsőségesek ezekben az országokban, azzal vádolják őket, hogy káromlás követtek el, mert nem hisznek az iszlámban. Vannak emberi jogi ö, sértések, erőszak, ö, gyilkosság, olyan vallási felekezetekkel szemben, akik régebben élnek ott, mint a muszlim közösségek például. Hmm, öt emberből négy, akit hite miatt üldöznek, keresztény. És alapvetően az iszlám országokban van ez ilyen. Én a bizottsághoz és a külügyi főképviselő asszonyhoz fordulok azzal a kérdéssel, az Eston asszonyhoz, ön mit tesz politikájában az üldözött keresztényekért? Most pedig Szelefrákos kolléga másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én köszönetet mondanék Andrikény asszonyoznak ezért az átfogó jelentését. Elnök asszony, ne felejtjük azonban, hogy Kétezer évvel ezelőtt az ógörögök azt mondták, hogy az ember minden mércéje. A rómaiak rómaiak később azt mondtak, hogy homo homonis lupus. Egyik ember a másik számára farkas. Ember embernek farkasa. Amit az ógörögök állítottak, ez helyes volt-e, vagy még mindig ott tartunk, ahol az görögök tartottak, vagy pedig tovább léptünk, vagy nem értük el az eredményeket az emberi jogok területén, ami a gazdasági válságot illeti, a szociális válságot, ami ki ami elterjedt az egész világon, ez hatalmas problémákhoz vezetett, és elsősorban a szegény, elszegényedett rétegeket sújtotta. És alapvetően megfosztotta őket egyetemes emberi jogoktól. Elnökasszony, Baroness Ashton, Ashton bárónő, nem szabad tétlenül néznünk, hogy mi történik, hanem intézkedéseket kell bevezetnünk, amelyek a szociális védelmet garantálják, a szociális kirekesztettség ellen fel kell lépni, és foglalkoztatni kell a fiatalokat. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a foglalkoztatás nem csak pénzkérdés, hanem az emberi méltóság kérdése. Ezért Európában ezt meg kell valósítani. Köszönöm szépen. Most pedig Vertman asszony kapja meg egy percre a szót. Köszönöm szépen civilizáció fejlességét nem csak a technikai haladáson és a jóléten, hanem egyre inkább az emberi jogok tiszteletben tartásán is mérik. Ezt egy műsorból származik ez az, idő, ez az idézet, amelynek témája a 21. századi emberi jogok védelme volt, és mindenképpen figyelmeztető jel számunkra. Az, hogy az Európai Unió hiteles ezen a területen, ez nem magától értetődő, és sajnos a mi politikánk sem mentes a kettős mércével méréstől. Az EKS-szel lehetőségünk lenne arra, hogy a legkésőbb csütörtökön elfogadott álláspontunkat tettek is kövessék az emberi jogokat. Az Európai Unió külpolitikájában minden területen érvényesíteni kell. Éppen ezért én is üdvözlöm, hogy az egyes Európai Uniós eszközöknek az átfogó vizsgálatát folytatják le ezen a területen. Nyilvánvalóan nem a politikai akarat hiányzik, hanem a politikai akaratnak az érvényesítése nem megfelelő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Mikolazik úr kapja meg másfél percben a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony, kedves kollégák, az Európai Uniót ugye olyan értékeken alapul, mint a uh, demokrácia, a szabadság, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása amennyiben az Európai Unió fontos szerepet kíván vállalni az, az emberi jogok globális szintű kiteljesítéséért, akkor ezt a külpolitikájában minden egyes tagállam részvételével is érvényesítenie kell. A Lisszaboni szerződés életbelépésével azt gondolom, hogy egyedi esélyt kaptunk arra, hogy ezen a területen előre lépjünk, az emberi jogok és a demokrácia területén, és ezek a központi elemeit kell, hogy képezzék a külügy, külügyi politikánknak. Nagyon fontos napirendünkön tartani a külügyi szolgálat vonatkozásában is az emberi jogokat. Meg vagyok arról győződve, hogy az emberi jogi külön megbízott tisztje a láthatóságot is előre mozdítaná, amikor ezen a területen tevékenykedünk. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Andrikéne asszonynak, a nagyon fontos munkájáért, az emberi jogi témában készített jelentéséről a 2008-as és 9-es évre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nagyon jól bemutatja az ezen a területen tett munkánkat az egész világon. Köszönjük. Most pedig Cashman képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló jelentést. Eston bárónőnek azt mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy elfoglalta a posztját, hiszen a civéjéből is látszik, hogy megvan a képessége arra, hogy felszólaljon és meg is hallgassák. Nyilván az emberi jogok nem állnak meg a nemzeti határoknál, ezek univerzális egyetemes jogok. Ez az egyetemesség ebben a vonatkozásban azonban hibázik globális szinten. Vannak olyan országok, mint az AKC országok, ahol a leszbikusok, biszexuálisok, transzexuálisok jogait egyszerűen nem veszik figyelembe. A katonai megállapodásban még az is felmerült, hogy egyáltalán LGBT emberként elismerjék őket. Az emberi jogi tevékenységet, tehát a külső külügyi szolgálat munkájában is középpontba kell helyezni. Ön is elmondta, hogy a külügyi politikában érvényesíteni kívánja ezeket. A szabad kereskedői megállapodásokban a kettes cikk valahogy sohagyan, soha nem került terítékre. Úgy tűnik, hogy a tanács el sétál a háttérbe, visszalép, miközben az emberi jogokat minden egyes országgal szemben, akikkel kapcsolatban vagyunk, meg kell követelnünk. 2009-ben emlékeznek arra, hogy a tanács elfogadta az LGBT jogokat, és ennek értelmében ezen embereknek az alapvető jogaikat szavatolni kívánjuk. Én bízom önben, és ez a parlament is így tesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Macmillan Scott kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az Emberi Jogi Bizottság kétfelelős alelnökként szólok, és köszönöm Andrikéne asszony jelentését. Lady Ashton beszédében beszélt az új struktúrákról az LKS belül, de amit nem említett, amikor létrehoztam több évvel ezelőtt az Európai Demokráciás Emberi Jogi Intézményt, eszközt, Esten asszony nem, a bizottság nem azt mondta, hogy el akarja törölni, hanem minden külső programokat, csak úgymond mainstreaminget akart végrehajtani, de nem említette a beszédében, de beszélt valami ezüst szálról, ami annyira vékony, annyira finom, hogy nem tudom, hogy pontosan, mint mások is említették, szeretünk volna, szeretnénk, ha lenne az LKS-en belül egy ilyen emberi jogi demokráciát felelős főigazgatóság. Hautala asszony oszlóban járt múlt héten. Ha megengedik, egy dolgot emelnék ki. Mint egy ezer ember én Pelózi úr ö, mögött ültem, politikusok, diplomaták, az Európai Unió köré csoportosultak, köztisztviselők, civil szervezetek, amikor álló ö, ö, üdvözlettel fogadták, nem volt szétforgácsolás, mindenki felállt, mert mi a nyugati civil társadalomként álltunk képviselve a civil társadalmi értékeket. Az Atlanti utcán mindkét oldalról érkezett vendégek. Esten asszony, Ezeket az értékeket kell önnek képviselni. Köszönöm szépen, Ashton asszony. Köszönöm szépen, most pedig Poréba kolléga egy percre. Pani Przewodnicząca, Wysoka Przedstawiciel. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony, Andrikéne asszony jelentése nagyon terjedelmes, de nem beszél minden előforduló helyzetről amely a 2009-es emberi jogi helyzetet jellemzi. Például nem esik szó a keresztények üldözéséről, nem csak harmadik államokban, hanem itt Európán belül is. Az Európai Uniónak megfelelő diplomáciai, politikai eszközei vannak ahhoz, hogy a keresztény üldözéssel felvegye a harcot. Ezen kívül az Európai Uniónak nem szabad szemet hunyni az oroszországi jogsértések felett sem. Jelenleg egy egyezményről tárgyalunk, az Oroszország, Oroszországgal az együttműködésünkről. Ez jó alkalom lenne, hogy az emberi jogi helyzetet egyértelmű módon szóvá tegyük. Nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan emberek Oroszországban, akiket üldöznek, akik üldözésnek vannak kitéve. Nem ők üzletemberek, vagy nem kormányzati szervezetek képviselői, akiket csak azért üldöznek, mert bátorságuk és erejük volt ahhoz, hogy a jogaik betartását követeljék. Köszönöm. Most pedig Campbell úrja szó egy percben. Miközben a súlyosan emberi jogokat, e, lábbal országokat elítéljük, Iránt és Kínát, ezeket ezért különböztessük meg az EU által inspirált európai emberi jogi iparágakat. Ez egy emberi jogi ünnepség. Ugye van egy alapjogi kárta a Lisszaboni szerződésben, van egy európai emberi jogi bíróság ott az út toladalán, amely szavazási joggal kívánja felruházni a brit foglyokat, még az gyilkosokat és pedofilokat is. Hát ez nagyszerű. És a mi a nemzeti jogalkotást illeti, mint az Egyesült Királyság szörnyű emberi jogi törvénye, amely megengedi, hogy Nagy-Britanniában tartózkodjanak a terroristák, hiszen a terroristák jogai fontosabbak, mint az átlag becsületes állampolgárok, akiket ők veszélyeztetnek. Na most, ez emberi jogokat illeti, igazából millió, tehát milliárdos vagy milliómos jogászok meggazdagodtak ezen a kérdésen. Ezt meg kellene állítani. Köszönöm ezt a folyamatot. Grazie. Köszönöm szépen, most pedig a kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió emberi jogi kérdésekben megerősített együttműködést követ, a keresztény kisebbségek kötözését előtébe helyezte, ez egy helyes lépés. Nagyon sok országban, amely jó a kapcsolatunk, ott a keresztényeket üldözik Egyiptomban, Iránban, Irakban, sőt Törökországban is. Ott a keresztények az túlélését küzdenek, gazdaságilag és fizikailag. Ezeket az országokat nagyobb toleranciára, emberi jogi kérdésekben megfelelő viselkedésre kell ösztönözni. Ez nem új dolog. Azt gondolom, hogy a nyomás eszközei adottak, nem kell új intézkedéseket bevezetni, csak sok pénzbe kerül. Nem szabad például szerződéseket, megállapodásokat kötni ezek az országokkal, nem lehet pénzt folyosítani, ha nincsen garancia az emberi jogok védelmére.

Köszönjük szépen, most pedig következik Mikálszki képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony, elmondhatom, hogy két dolognak nagyon örülök. Mivel az emberi jogokat a külügyi szolgálat központi feladatának tekintjük, ez nagy örömmel tölt el. Számos olyan eszköz létezik, amelyek felvételzett a külügyi szolgálat, és amelyeknek birtokában van, ezáltal az emberi jogokat is jobban tudjuk védeni. Annak is nagyon örülök, mert egy delegáció az Oroszországgal való kapcsolataink előremozdításáért működik, és hogy egyhangon lépünk fel. Elhangzott az emberi jogi képviselő Oroszországban. Nos, az emberi jogokat támogató csoportokat szolgálja ez a e, képlet. Támogatnunk kell természetesen az emberi jogokat és ezt a jelentést is, hiszen az emberi jogi képviselőkkel szemben Oroszországban is egyre nagyobb a figyelem. Köszönöm. Következő felszólalónk Szonik úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A 2009-es éves emberi jogok helyzetéről a világban egy nagyon fontos jelentés, de nagyon szomorú a képlet, hiszen Louis Xiaopo, a béke Nobel-díjas, illetve Farinyász urak sem kapt úr sem kapták meg a kiutazási engedélyt, tehát ő sem tudta átvenni a Szaharov díjat. Számos emberi jogi aktivistával találkoztunk, akik elmondták nekünk, hogy a keresztényeket sajnos üldözik, Bagdadban is a katedrálisra támadást intéztek, erre pedig az Európai Uniónak megfelelően adekvát választ kell adnia. Irzsi Buzek egy felhívást intézett felénk, és a bagdadi keresztények elleni merényletet prioritásnak kívánja tekinteni. Én is csatlakozom ehhez. Nem szabad hagynunk, hogy másodosztályú polgároknak tekintsék ezeket az embereket. A püspoki szemináriumot bezárták, ez az egyetlen egyébként ebben az országban, és miután a Lisszaboni szerződés életbe lépé, tulajdonképpen megvan az a remény, hogy valamelyest javul majd az emberi jogok helyzete. Azonban nemzetközi szinten kell fellépnünk, és a biztonság helyzetét általánosságban is javítani, legyen ez az Európai Unió külügyi politikájának egyik eleme. Köszönöm, mondja az elnök. Most Tanicsi asszony következik másfél percben. Köszönöm. Köszönöm a szót. Eston asszony, kedves kollégák! A Fejlesztési Bizottság alelnökeként nagyon sok országgal foglalkozunk, különös tekintettel Afrikára, ahol az emberi jogokat, hát szinte rendszeresen lábbal tiporják, nem is emlékeznek az emberi jogokra. A Kongói Demokratikus Köztársaságban jártam a múlt héten, és eltekintve az általános szokásos találkozóktól, NGO-kkal is találkoztam, sőt meglátogattam néhány központot, és meg kellett állapítanom, nagyon jól végzik a munkájukat. Jártam olyan táborokban, ahol az erőszakot tulajdonképpen háborús eszközként használják fel, tömeges erőszakra kerül sor, nők megerőszakolására, és a polgári társadalmat ezáltal a nőket, gyermekeket és öregeket megfélemlítik. A Kongói Demokratikus Köztársaságnak a példáját azért emeltem ki, mert ez a legfrissebb tapasztalatom, egy nagyon rossz élmény, és szerettem volna önökhöz fordulni, hogy általánosan szükségszerű az, a nők jogai elleni ö, kihágásokat szem előtt tartanunk, és ezek ellen fellépni. A kezdeményezéseket a nők védelmére, az erőszak ellenes tevékenységet finanszírozni kell, a nemi szervek csonkítására gondolok itt, és egyéb emberi jogi jogsértésekre. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Mátére kolléga egyszer kapja meg a szót. Kedves elnökasszony, Lady Ashton, kedves kollégák, az elkez felállítása történelmi esélyt jelent az emberi jogok és demokrácia megvalósítása terén. Nagyon fontos az, hogy betartsuk, tiszteletben tartsuk az emberi jogokat a külpolitika különböző területén, az EU külpolitika területén. Ez egy kívánatos, hogy jobb szinergia alakuljon ki az Európai Unió delegációi és a tagállamok követségei között, hogy valóban legyen ország-specifikus stratégia emberi jogi kérdésekben. Mert az országok eltérőek ilyen szempontból. Még mindig van halálbüntetés sok területen a világon. Azt hiszem, ez az egyik legbrutálisabb formája a törvények végrehajtásának. Oroszországban például az egyetlen európai ország, ahol van még halálbüntetés. Nem szabad az emberi jogokat megsérteni. A nőkkel szembeni erőszak, a női szervek megcsonkításának gyakorlatát meg kell szüntetni. Egy ENSZ határozat ról van szó, ahol nemzetközi moratóriumot kellene bevezetni a nők nemi szerveinek megcsonkotása ellen. Mi üdvözöljük a tanács és a bizottság erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy az emberi jogokat megóvják, és üdvözöljük az emberi jogi helyzetről készült jelentést is. Most pedig megkezdem. 15-en kértek szót, nem tudom, hogy mindenki megkaphatja a szót, ha megengedik,

Az Európai Unió bizonyos értékeket képvisel, és megpróbálja megvalósítani az emberi jogokat a világban. A Lisszaboni szerződés a hatékonyságot növeli ebben az ágazatban, az a meggyőződésünk az Európai Parlamentben, hogy az ilyen akciók az emberi jogok védelmére folytatandóak. Az eszközök megfelelő végrehajtása egy keretet képezhetnek az emberi jogok védelmében. A legfelsőbb prioritást azt kell élvezze, hogy minden nemzetközi konvenciót a méltatlan bánásmóddal és a kínzással kapcsolatban mm, alá kell írni a harmadik országok beli partnerekkel való együttműködés során is. És ezen kívül a megfelelő védelmet kell garantálni a nők és leányok számára a szexuális egészségük érdekében is. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberi jogok napjával kapcsolatban szeretnék a nők helyzetéről szólni a konfliktus sújtotta területeken Kongóban, Gázában, Iránban. Ezt a kérdést nem szabad figyelmen kívül hagyni. A nők és gyermekek szenvednek leginkább a konfliktusoktól. Nem szabad eh, az emberi jogokat, lábatiprókat, a nők jogait, lábatiprókat eh, büntetlenül hagyni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió külügyi politikájába, humanitárius politikájába beépítse ezeket az aspektusokat. Nagyon sok harmadik országban gyakran beáldozzák az emberi jogokat a gazdasági érdekek szempontjából érdekében megfelelő konkrét lépéseket kell követni annak érdekében, hogy az EU elveket valóban megvalósítsuk. Valóban megfelelő emberi jogok előre elősegítését kell támogatni. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Most pedig Lunacek asszony kapja meg a szót. No, eh, la parola all'onorevole Tavares. Obrigado. Senhora Alta Representante. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, főképviselő asszony, a francia kormány, a portugál kormány, tisztelt főképviselő asszony, mit mond, amikor látja a francia kormányt, vagy a portugál kormányt, amelyek a kínai vezetők látogatásán látták a tiltakozókat, és mégsem zavartáltak magukat, és továbbra folytatták a kínai látogatásokat. Úgy tűnik ugye, hogy Európa nem egy hanggal szól. Kínával kapcsolatban úgy tűnik, hogy több hangon beszélünk. Nem tudom, ami a tanácsot illeti, milyen intézményi háttere van ennek a döntésnek. Szeretném, hogy az európai diplomaták mindenképpen a mindennapi munkájuk során foglalkozzanak az emberi jogokkal. Ne csak a második, harmadik, negyedik, hanem az első számú prioritás lenne. Mit tesz annak érdekében, hogy a diplomaták a mindennapi életük részeként tekítsék az emberi jogokat? Nem lenne jó esetleg egy főigazgatóságot létrehozni, hogy több kolléga említette már. Köszönöm szépen. Szia la parola all'onorevole Bronz. Bronz kolléga. Amikor hallottuk a felvételt, Forinyász úr videós üzenetét, engem lenyűgözött, hogy kollégának nevezte magát, és nem erőszakos ellenzékiként jellemezte magát. Nagyon fontos, hogy tartsuk tiszteletben azokat, akik nem követtek el erőszakot, és nem támogatják, hogy másokkal szemben erőszakot kövessenek el. De el kell ismernünk, hogy néhány EU tagállamban az embereket üldözik azért, mert másként gondolkodnak. Például Gert Wildes úr Hollandiában egy ilyen üldözött személy. Vagy akiknek eh, akadémiai jellegben vannak eltérvenések, eh, véleményük a erőszak nélkül. Belgiumban is volt ilyen. Németországban megpróbáltak egy eh, pártot betiltani, de az alkotmánybíróság negatív ítéletet hozott. Az Egyesült Királyságban egy állami testület saját pártja ellen polgári peres eljárást vezetett. Hát kérem szépen ennyit erről. Grazie, la parola all'onorevole Iacolino. Köszönjük szépen, Iacolino képviselők. kap. Iacolino képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió emberi jogi politikája azt hiszem, hogy fordulóponthoz került. Andri Kiéne asszony jelentése mindenképpen támogatandó, és teljesen egyértelmű, hogy mennyi minden feladatunk van még. Az Európai Külügyi Szolgálat nyilván az egyik olyan alternatíva, hogy az Unió saját maga is hatékonyan monitorozza az egyes tagállami elkötelezettséget is az emberi jogok területén. Nyilván valóban meg kell óvnunk ezeket a jogokat, idősek, gyerekek, nők, kisebbségek bármilyen a mainstreamtől eltérő csoportokról is legyen szó. Fontos, hogy mindenki elmondhassa szabadon a saját véleményét. Ebben a parlamentben azt hiszem, hogy ebben a témában már nagyon sok fontos rendelkezést folytott, fogadtunk el, de az érintett harmadik országokkal kell kialkudnunk azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az er- emberi jogok területén nekik be kell tartani. Köszönöm. Mavri Nikolász képviselő következik. Köszönöm szépen. Örömöt érzek, hogyha itt az Európai Külügyi Szolgálat illetékességéről beszél ebben a kérdésben, hogyha amellett szól, hogy alapvetően elkötelezettnek érzi magát az emberi jogok mellett, és az Európai Unió külpolitikának középpontjába szeretné ezt helyezni, szeretné ennek az alapjának a megvalósítását elérni, és szeretné azokat az értékeket védeni, amelyek mindannyiunkéi. Úgyhogy szeretném, hogyha pozitív szerepet játszana ebben. Ön ismeri a mi álláspontunkat. Szeretnénk, hogyha egy külön részleg foglalkozna az emberi szabadság jogokkal kellene, hogy legyen egy felügyeleti szerv is, és annak megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie. Azonban Eston asszony mindettől eltekintve befelé is kell néznünk, nem csak kifelé. Hogyha megnézzük Ciprus esetét, akkor nyilván ön is tudja, hogy több ezer ciprusi menekültet megfosztottak az alapvető jogaiktól és a török oldalon van egy olyan csoport, akit a török katonaság tart fogságban. Éppen ezért fontos lenne, hogyha az, az első megfigyelőket ciprusi földre küldenek. Köszönöm szépen, most mit úré a szó? Elnézést, újra David Iszak még mindig börtönben ül, Eritreában tárgyalást sem tartottak. Mintegy 2300 napja van ott. Ami pedig az Európai Emberi Jogi Egyezményt illeti, ez azt jelenti, hogy több lehetőségünk van arra, hogy cselekedjünk, még akkor is, hogyha az emberi jogok megsértésére az Európai Unió határain kívül került sor. Eston asszony, önt pedig arra kérném, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Eritreára, hogy David Iszákot, ezt az európai állampolgárt végre szabadon bocsássák. Nagyon egyértelmű üzenetet kell küldenünk az eritreai elnöknek. Olyan feltételeket kell támasztani, hogy minden újabb tárgyalásnak feltétele az ő szabadon bocsátása. E, bízunk önben, Lady Ashton. Köszönjük. Most pedig pani przewodnicząca! najpierw podziękować sprawozdawczyni. köszönöm elnök e, asszony most pedig először is megköszönném andrikien asszonynak a jelentését. Ugyanakkor hadd mondjam el azt is, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után új helyzet adódott az emberi jogok témakörében. Nem csak emberi jogokra kell tehát felhasználnunk ezt az eszközt, hanem a kereskedelmi kérdésekben is. Azt gondolom, hogy a mai Szaharov díj is mutatja, hogy fontosnak tartjuk az emberi jogokat és oda figyelnek az emberek is. Nagyon sok helyen üldözik a keresztényeket Európában. Ez ellen keményen fel kell lépnünk. Együtt kell működnünk az Európa Tanácssal, az ebesz az Ombudsmannal, az ensz eh, mert nagyon sok helyen láthatunk példákat arra, hogy az ilyen jellegű munka meghozza a gyümölcsét. Köszönöm. Köszönöm. Olyan képviselő kap szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, Ashton asszony. It's many significant issues. Bár nagyon sok fontos kérdést érint ez a jelentés, ha megengedik, Szergei Magnyecki esetére hagy térjek ki mert az ő személyes tragédiája mögött nagyon sok hasonló, más eset áll, amelyekkel kerültik a figyelmünket, ezért az orosz hatóságoknak egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen incidenseket megfelelően ki kell vizsgálni, a jogállamiság elveinek megfelelően. Szervei Magnitsky halálának vizsgálatában résztvevők megcsúfolták az igazságszolgáltatást, és ez az Európai Unió, az Európai Unió pedig nem ülhet ölvetett kézzel, mikor ilyen történik az ő határán, hanem az Orosz Föderáció nemzetközi kötelezettségének eleget kell, hogy tegyen, ezért a 25-ös módosítót kérem támogassák, amely 60 hivatalnok elleni szankciót kíván bevezetni, amíg Szergei Magnyecki halálát megfelelően ki nem vizsgálják. Köszönöm. Köszönöm, la parola all'onore. Köszönöm. Protásvic képviselő kap szót. Dziękuję pani przewodnicząca. Jako członek... Köszönöm, elnök asszony. Az Emberjogi Albizottság tagjaként szeretnék gratulálni Andre Kiene asszonynak, kiváló jelentést készített. Ugyanakkor a belorusz küldöttség vezetőjeként hagy beszéljek a belorusz helyzetről főként. A gyülekezési szabadság korlátozását és az etnikai kisebbségek, illetve a vallási szervezetek elleni fellépést. Az internet hozzáférés korlátozására utal a szöveg, ezt nagyon jól látni, hiszen Belarus is egy kiváló példa ennek. De számítunk Esten asszonyra és az ő támogatására eh, az emberi jogokra vonatkozóan a belorusz fenntartott kapcsolatainkban. Mi nem lehet? a sajtószabadság tiszteletben tartás érdekében. Az utolsó hozzászóló utal asszony kezdi eljárásban. Elnök asszony. by many colleagues, and that's uh, the... Többen felvetették a keresztények egymását, a keresztények jogainak lábbartiprását. Szeretném, hogyha a kollégák mások vallá, más vallások képviselőinek a jogait is ilyen fontosnak tartanák. Mi hiszen sokszor azt mondják, hogy egyoldalúan, elfogultan lépünk fel, itt a következetesség a hitelesség záloga. Az EU emberjogi külpolitikájának kulcsa az kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a kettős mérce alkalmazását, remélhetőleg az Európai Unió ehhez tartja magát. Végezetül Eston Báronőhöz fordulok, fog ön reagálni a új emberjogi szerkezettel kapcsolatos kérdéseinkre a külszolgálaton belül reagálni, hiszen heteken belül föláll a külszolgálat. Grazie, allora... Köszönöm. Megadjuk a szót Eston alelnök asszonynak, tessék. Thank you very much, madam. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, illetve az itt elmondottakat. és hadd köszönjem meg ismét Andre Kiene asszonynak azt a munkát, amit elvégzett, és nagyon sokat segített ez a jelentés a mi munkánkban, és három csoportba fogom csoportosítani a kérdéseket, kezdve a Hautala asszony által felvetett dologgal. Én állandóan a mainstreamingről beszélek, mert nagyon gyakran azt látom, hogy az emberi jogokat általában mint egy mellékes dologként kezelik egy sor nemzetközi szervezetben olyan módon, hogy az emberi jogok ügyében való felszólalásnak nem is lehet semmi eredménye. Nem azt mondom, hogy az EU-ban ez történik most, de én mindent elkövetek annak érdekében, hogy soha többé neki történjen meg. Nyilvánvaló, hogy amikor majd feláll a hivatalom teljesen, akkor biztosítani kívánom, hogy az emberi jogok beilleszkedjenek ebbe a struktúrába, és meglegyenek a megfelelő szakértők. Azt szeretnénk, hogyha ez végig vezetne az emberi jog minden témában, mint egy sorvezetőként szolgálna. Éppen ezért én száz százalékig elkötelezett vagyok emellett. Természetesen ehhez idő kell, és nyilvánvaló, hogy nem sikerül majd mindent azonnal megcsinálni, de mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Tudom, hogy a parlament is mindenkinek felelőssége lesz az, hogy az emberi jogokat figyelembe vegye. Igen, szükség van szakértőkre, de nem csak annak a néhány szakértőnek lesz az emberi jogok betartatásának a feladata, hanem mindenkinek, aki alattam dolgozik. Amikor majd feláll az intézmény, akkor majd látni fogják önök is, hogy hogyan fog működni. Ami a munkacsoportokat illeti, Eh, a kinevezések hamarosan megtörténnek, ki fogok nevezni egy emberi jogi elnököt is, és vissza fogok térni arra a kérdésre is, ami itt felmerült, hogy most tagállami szakértők legyenek, vagy pedig brüsszeli szakértők az ilyen munkacsoportokban. A delegáció vezetők tréning programját is felülvizsgáltuk, ez folyamatosan megy, az egyik ilyen tréning programa az emberi jogokról szól. Tehát kérem, fogadják el, hogy ez a tevékenységünknek egy központi eleme. A másik kérdés A másik kérdés az, hogy milyen tágan értelmezzük ezeket a dolgokat. Említették itt a vallásszabadságot, eh, és azt is, hogy a nők jogait, eh, a gyerekek jogait, a szexuális kisebbségek jogait figyelembe kell venni. Én Azt szeretném, hogyha minden országban azt tudnánk érvényre juttatni, hogy ahhoz, hogy valakinek úgymond járjanak az emberi jogok, annak egyetlen egy feltétele van, embernek kell lenni, az emberi jogok azok az emberek elválaszthatatlan jogai. Látjuk, hogy a dolgok már most mozgásban vannak, Látjuk, hogy bizonyos nemzetközi események eh, már eh, elindultak. Eh, idén is négy, tagáll- négy ország ismerte el a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Én magam is megtettem mindent ennek érdekében. Írtam azon országok külügyminisztereinek, akik még nem ratifikálták a hágai bíróság alapokmányát és felkértem őket, hogy tegyék meg. Ugyanígy az ENSZ közgyűlésén is mindent el, meg, elkövetünk annak érdekében, hogy a halálbüntetés moratóriumát kiterjesszék. Ez alapvető dolgo, dolgunk, ezek egyetemes jogok, ebben hiszünk, és eh, ebben az irányban akarunk eh, mozogni. Tehát három irányról van szó. Egyrészt a struktúrák és a megfelelő emberek eh, helyretétele, hogy ezek rendelkezésre álljanak, és hogy mindenkivel, mindenki részesülhetjen, részesülhessen az emberi jogok ban, valamint hogy érjünk el konkrét eredményeket. Gyakorlati és innovatív módon kell az üzenetet eljuttatnunk a címzettekhez, terepmunkával a különböző országokban, ahol támogatni kell az emberi jogok védelmezőit, és én azt gondolom, hogy elég kreatívan és innovatív módon próbáljuk az új módszereket megtalálni, amelyekkel előmozdíthatjuk az emberi jogokat. Én is teszek nyilatkozatot, a 27 tagállam is tesz eh, nyilatkozatot, illetve az EU egyéb intézményei is nyilatkoznak ebben az ügyben, és megpróbálunk eh, eh, minden kérdésben eredményeket, valós kézzelfogható eredményeket elérni. Köszönjük, Eston asszony. De parole a Madame Andrikiné. És átadom a szót a jelentéstevőnek Andrikiné asszonynak két percre. Um, president. First of... Köszönöm, elnök asszony. Először is azt mondták, hogy nem volt pontos az anyanyelvemen előadott beszédem angolra tolmácsolása, ezért magam fogom angolra tolmácsolni magam fog lefordítani a szöget, és elküldöm majd mindenkinek, főképviselő asszonynak is. Másod sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a mai vitában, mert pozitívan értékelték a jelentésemet és a kritikát is. Köszönöm. Obermeier kollega a keresztény kisebbségekről beszélt, ami szerint nem szól a jelentés erről a kérdésről. A 126-os bekezdésre hívnám fel a figyelmüket. Egy külön fejezet szól a vallásszabadságról, és a keresztény kisebbségeket is e, konkrétan megemlítjük. Végezetül az európai külszolgálat remélhetőleg az emberjogi kérdésekben továbbra is árgus szemekkel figyeli a dolgok alakulását. Nem vagyunk elégedettek azzal a tényel, hogy az Európai Unió nem rendelkezik egyértelmű kritériumokkal arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az emberjogi területen értékelni egy országnak a munkáját. A, az emberjogi párbeszéd és konzultáció sem hozott, hozta meg a vált eredményeket. Eston eh, Barónő eh, nagyon eh, sokat tettünk azért az Európai Parlamentben, hogy egy közös álláspontot alakítsunk ki a demokrácia és az emberi jogok védelme érdekében, és azt is mutatja, hogy azok a napok, amikor az Európai Parlament csak másodszereplő volt a bizottság, másodtegedős volt a bizottság és a tanács mögött, ezek a napoknak eh, vége, ezek az idők elmúltak, az Európai Parlament eh, egyenlő rangú szereplőként kíván az emberi jogok területén javuláshoz hozzájárulni. Köszönöm, André Kien asszony, ez a vitát lezárom, a szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. Egy kis közlemény, mielőtt áttérnénk a következő vitára, az illetékes francia hatóságok érte